Az elnök. Good afternoon, uh, colleagues, ladies and gentlemen. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Folytatjuk a munkát, a tegnapi ülés jegyzőkönyvei és az elfogadott uh, szövegek elérhetőek mindenki számára, van-e valakinek me- megjegyzése? Akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Az első napi rendi pontunk következik. Tematikus vita az éghajlat és ökológiai vészhelyzetről. Tájékoztatnék arról, hogy nem lesz spontán hozzászólások köre, és kékkártyás kérdést sem fogadunk el. Megnyitom a vitát, és Dali asszonynak adom meg a szót a kérdés jegyzőjeként, vagy szerzőjeként. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak, akik itt vannak, köszönöm a finn elnökség képviseletében jelen lévő minisztert. Remélem, hogy amint lehet majd a bizottság képviselője is megjelenik. Általában havonta egyszer volt a tengerszint emelkedése, de ez felgyorsult, és nagyon sok helyen emelkedett a tengerszint. A század hátralévő részére is hasonló eseményekkel számolhatunk. És ez csak azon következtetéseknek az egyike, amelyet az IPCC a legutolsó idei szeptemberi jelentésében leírt. A klímaváltozás, a klímaválság, a klímavészhelyzet elérte a városainkat, a községeinket, és most a parlamentet is. Elég volt az üres retorikából. Azok, akik azt mondják, hogy a klímahelyzetet vészhelyzetnek kell kezel, kezelni, sokszor hallgatnak, és intézkedéseket nem tesznek olyan emberek, akik ennek az árát megfizetik az árvizekkel, viharokkal, erdőtüzekkel, mert képesek a szélsőséges időjárási viszonyok ellen fellépni. És a, szociál, a szociáldemokraták ezért kérték ezt a vitát, hogyan tudjuk kezelni ezt a klíma vészhelyzetet, ugyanis erről van szó azzal, hogy kimondjuk, hogy ez egy vészhelyzet, nos ez még nem elég, mert hogyha ég a házunk, akkor nem csak a e, vészcsengőt nyomogatjuk, aztán maradunk szépen ülve, várva azt, hogy majd megérkeznek a tűzoltók és kioltják a tüzet. Ezért akarunk mi most elkezdeni dolgozni. Hosszú távú gazdasági, szociális, környezetvédelmi tervel, jogalkotási javaslatokkal, amelyeket megalapoznak a pénzügyi e, eszközök. Minél korábban, jövőre már el kell kezdeni az átállást. Állami, és közpénz, állami közpénz és magánpénz, EU támogatás is szükséges ehhez. A karbon semlegesség nagy átállást kíván meg, és ebben benne van eh, az a lehetőség, hogy munkahelyek keletkeznek, erősödik a gazdaság, eh, és pozitív hatásokat tesznek eh, az emberi E, egészségre és életre. A dekarbonizáció a kult szó. Hogyha a foszilis e, tüzelőanyagok helyett a e, tiszta energiákat támogatjuk, hogyha gondoskodunk a biológiai sokszínűség fenntartásáról, és a, ezzel hozzájárultunk ahhoz is, hogy nem lesz élelmiszer hiány. A újra erdősítési tervek is nagyon fontosak. Óvni kell a vízforrásokat, és investálni kell olyan új technológiába, amely a vízellátás biztosítható. Új energia hatékony építkezési módokra van szükség. Egy az igazságos átmenetet pénzügyileg támogató alapot kell létrehozni, hogy senkit ne hagyjunk az út szélén klíma akcióra hívunk fel a szükséges emissziócsökkentés, mint egy 20%-át ezzel biztosítani lehet. A tengeri szállítás dekarbonizációja is hozzá fog eljönni a célok eléréséhez. Egyre jobban megfigyelhető a tudatosság, a fiatalok hallatják a hangukat. Most döntenünk kell, vagy elfogadjuk azt, hogy itt van a válság, és nem csinálunk semmit, vagy kihasználjuk ezt a válságot arra, hogy erősebbek legyünk, és kézbe vegyük a dolgokat. Mi szociáldemokraták ez utóbbit választjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a finn elnökség képviseletében miniszterasszony öné a szó. President. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni a meghívást a ülésre. Örülök, hogy ebben az aktuális vitában a tanácsot képviselhetem. A klímaváltozás egy olyan fenyegetettség, olyan veszély, ami minden országra hatással van. A világ már most is elszenvedi a klímaváltozás következményeit rendkívül sürgős az, hogy valamilyen módon fellépjünk ez ellen. A nemzetközi panel, amely a klímaváltozással foglalkozik, a másfél fokos, másfél Celsius fokos hőmérséklet emelkedést maximalizálta, úgy gondolja, hogy ez a maximálisan megengedhető cél a ipari forradalom előtti időkhöz képest. Már egy Celsius fokos emelkedésnél tartunk. Hogyha nem teszünk semmit, akkor könnyedén 2060 után Celsius fokos emelkedést is elérhetünk, és utána ez még fokozódhat. A klímaváltozás, a biológiai sokféleség az édesvíz készlet romlásához vezet. A, a vidékén már most is egyértelműen megváltoztak a körülmények, és ennek súlyos következményei vannak a tagállami, a Párizsi Egyezmény aláírónak, az, igé, a, a, aláírók ígéretének összessége ugyanakkor nem elégséges ahhoz, hogy teljesítsünk mindent, amit Párizsban megígértünk. Én úgy látom, hogy egyre nagyobb a lendület annak érdekében, hogy valamit tegyünk, egyre többen ebben egyre többet tudunk a klímaváltozásról, egyre többen tudnak arról, hogy ez probléma, és ez egyre több embert elér. Nagyon örülök annak, hogy a civil társadalom és a polgárok, főleg a fiatalok azt követelik, hogy többet tegyünk. Az ember által okozott klímaváltozás az ipari forradalom óta eltett termelés és fogyasztás következménye is, de egyértelmű, hogy most kell azokat a változásokat végrehajtani, amelyek ezt megállítják, illetve amelyek lehetővé teszik azt, hogy a jövő generációi is békében élhessenek a Földön. Úgy gondolom, hogy kollektív erőfeszítéseket kell tenni, ezeket fokozni kell, hogy mindent tudjunk teljesíteni, amit a Párizsi Egyezményben vállaltunk. A kormányoknak, a vállalatoknak és a társadalom egészének együtt kell működnie ahhoz, hogy egyfajta paradigmaváltás következzen be, hogy a technológia, a termelés megváltozzon, és elkerüljük a katasztrofális klímaváltozást. Az Európai Unió elkötelezett az iránt, hogy vezető szerepet vállaljon ebben a feladatban. A 90, 1990-től 2017-ig több mint 20%-kal nőtt az Európai Unió GDP-je, viszont a kibocsátásunk, a széndiokszid kibocsátás 22%-kal csökkent. A 2020-ig vannak célkitűzéseink arra vonatkozóan, hogy hogyan csökkentsük az üvegház hatást okozó gázok kibocsátását. 2030-ra is megvannak a célkitűzéseink, és hogyha ezt végig, végre tudjuk hajtani, akkor teljesítjük azt is, amit Párizsban megígértünk. Ezek a vállalások azonban nem lesznek elegendőek, tudván, hogy hosszú távon milyen célkitűzéseket fogalmaztunk meg Párizsban. Nagyon gyorsan kell átalakítani az ipart, illetve az egész társadalmat is. Ehhez az összes aláíró félel hasonlóan az Európai Uniónak is lesz majd egy hosszú távú stratégiája, ezt az ENSZ-nek fogjuk átadni 2020-ig. A hosszú távú stratégia ki alakításával kapcsolatban tavaly november óta a tanács foglalkozik ezzel, ezzel a kérdéssel. Klíma semlegesek szeretnének lenni. Zöld bolygó mindenkinek címmel fogjuk kidolgozni majd ezt a dokumentumot. Ahhoz, hogy klímasemlegesek legyünk, egyértelmű, hogy a gazdaság összes ágazatának részt kell venni ebben a feladatvállalásban. Ennek azt gondolom, hogy az összes EU-s tagállamban, az, az összes ágazatban át kell alakulnunk. Mindenkire hatással lesz ez az átalakulás, ez az átállás, viszont azt is biztosítanunk kell, hogy ez az átállás igazságos és méltányos legyen mindenki felé, minden régió felé, senkit sem szabad magára hagyni. Másrésztről az átállás egy kiváló lehetőség is gazdasági növekedést teremhet, technológiai változásokat hozhat, új állásokat teremthet. Nagyon fontos az, hogy megfelelő beruházások álljanak rendelkezésre ezzel kapcsolatban, és ne felejtjük, hogy verseny tár, hogy, különböző, hogy az európai ipar közben versenyzik is a világon máshol dolgozó élő riválisaikkal. Minden egyes tagállamnak megvannak a tagállami stratégiái, célkitűzései, ezeket fejleszteni kell. Reméljük, a tanács mi hamarabb befej- véglegesíti majd az iránymutatásait. Remélhetőleg ez még 2019 vége előtt megtörténik. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter asszony, most pedig a bizottság részéről Ötinger biztosnak adom meg a szót. Parancsoljon! Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, Tisztelt miniszterasszony, a soros elnökség részéről. Kenyete kollégámat helyettesítem itt ma, aki sajnos ma nem tud itt lenni, ezért én fogom önökkel ma lefolytatni ezt a vitát. Az új parlament és a nem sokára induló új Európai Bizottság minden bizonyal jogosan helyezte előtérbe a fenntarthatóságot, az éghajlatvédelmet és a környezetvédelmet. ezeket határozta meg egyik fő prioritásaként. A legutóbbi parlament és a Juncker bizottság munkájára támaszkodhatunk ebben. A fenntarthatóság és az éghajlatvédelmi politika európai zállásának, európai szintre emelésének ezért nem állunk a legelején, hanem már bizonyos alapokra építkezhetünk. Azt mondhatjuk, hogy Európa bizonyította a globális porondon is, hogy ambiciózus, bizonyította ezt Párizs előtt és Párizs óta is. Számunkra a cél az, hogy a föld felemelegedését két Celsius fok alatt tartsuk, vagy lehetőség szerint másfél Celsius fok alatt. Ezt komolyan gondoljuk, ezt bizonyítottuk. Sok más globális szereplőhöz hasonló, de sajnos nem mindenki számára ez a cél. Van is értelme egyébként az európai szintű fellépésnek, éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a tagállami különutas megoldások csak a második legjobb megoldást jelentik. Egy európai belső piac megléte észszerűvé teszi a fenntarthatóság és a klímapolitika területén való együttműködést is. Itt van a kezünkben egy európai eszköz, a kibocsátás kereskedelmi rendszer, amely lehetővé teszi a közös döntéshozatalt, a közös irányítást, és azt, hogy bürokratikus terhek növelése nélkül a piacgazdaság alapjain csökkentsük kibocsátásunkat, és így elérjük 2020-as, 2030-as céljainkat, és elérjük az éghajlat semlegességet 2050-re. Az ETS rendszer működik a gazdasági szereplők szempontjából, és azonban nem tartalmazza a közlekedést, a szállítmányozást, nem tartalmazza az épületpolitikát, illetve az épületek fűtését, villamos, eh, vill, vill, villamos energiával való ellátását. Azt hiszem, egy új parlament, e, új bizottság szempontjából érdekes gondolat lehet, hogy nem érdemes-e a közlekedésre, a közlekedési kibocsátásokra is kiterjeszteni az ETS-t, valamint az épületek fűtésére, hűtésére és villamosenergia szükségleteire is. Vannak már néhány tagállamban ilyen jellegű lépések, de még egyszer mondom, van egy közös belső piacunk, ezért elsősorban az európai szintű megoldások lennének a legészszerűbbek. Mik a lehetséges eszközök, amelyeket a bizottság önök elé terjeszthet a von der Leyen bizottságon belül ugye Franz Timmermans lesz a felelős ennek a témának. Ezért is vagyok ma egy kicsit visszafogott, mert ő lesz elsősorban az új Green Deal felelőse, amelyet az Európai Bizottság hatályba lépésének száz napján belül, első száz napján belül be fog mutatni önöknek. De világos, mindenek előtt a technológiára kell alapoznunk az új stratégiát. Olyan korszerű technológiákra van szükség, amelyek felgyorsítják az energiahatékonyság növelését, amelyek hozzájárulnak a széndiokszid megkötéshez. Az Európai Horizont ebből a szempontból egy nagyon fontos program. Másodszorban fontosnak tartjuk azt, hogy az ETS rendszer folytatódjon, és adott esetben mennyiségeket vegyünk ki belőle, hogy ezáltal a tonnenkénti ár növekedjen. A parlament itt egy központi szereplő lesz. Én azt javasolnám, hogy ismét fussunk neki ennek a lehetőségnek, és harmadsorban van egy 40 százalékos csökkentési célunk. A régi parlament által elfogadott eszközök, ide tartozik a tiszta energiára vonatkozó csomag és a mobilitási csomag is, ezzel tehát számításaink előtt a mínusz 40%-os cél 2030-ra elérhetjük, sőt elérhetünk mínusz 45%-ot is, tehát egy 45%-os csökkentést. Most a vita már egy 50%-os célról, vagy még egy még magasabb célról zajlik. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne hatástanulmányokat készítetni, és aztán eldönteni, hogy az előző parlament csomagjait ki kell egészíteni, vagy revidiálni kell őket. Aztán a kereskedelmi megállapodásokat is megemlíteném. Európa az üvegházhatású gázkibocsátásnak mindössze 30%-áért felel, ezért a megállapodás a partner, kereskedelmi partnereinkkel és egy közös emisszió csökkentés észszerű lenne. Szingapurral, Ausztráliával, Új-Zélanddal, Szingapurral, Mercosurral, Folyamatosan egyeztetünk import-export kérdésekben, és éppen ezért a fenntarthatóságot és az éghajlatvédelmet is felvethetjük a kereskedelmi tárgyalások tárgyaként. Meg kell vizsgálni, hogy az importok számára, az Európai Unióba irányuló importok számára esetleg széndiokszid árakat határozunk meg, adók formájában. Von asszony is úgy nyilatkozott itt a parlamenten, hogy érdemes megvizsgálni ezt a lehetőséget. Meg kell vizsgálni, hogy ez a WTO szempontjából összeegyeztethető-e, versenyjogilag elfogadható megoldása, illetőleg adott esetben meg kell fontolni azt, hogy hogyan kezeljük, hogyha Washingtonban például ezt egy ellenséges lépésként értékelik. Egyensúlyt kell teremteni politikai értelemben is a költségek és a haszon között. Az új költségvetési keret, amelyel kapcsolatosan lassan a célegyenesbe érünk, és ahol a mainstreaming, az összes beruházás 25%-át az éghajlatvédelemre kell fordítani, ez évi 160 milliárd euróból 40 milliárd eurót jelent. A különböző programokon belül nyilvánvalóan máshogy alakul az éghajlatvédelem aránya, van ahol 60%, van ahol 40%, van ahol 0%, mert az adott programnak nincs semmi köze az éghajlatváltozáshoz. Aztán itt van egy további eszköz, az igazságos átállásra vonatkozó alap, a Just Transition Fund, amelyet esetleg létrehozhatnánk. Ugyanis vannak régiók, ahol a strukturális átalakítást, a szerkezetváltást fel kell gyorsítani. Lengyelországban például, ahol sok a szénerőmű, elő kell segíteni a szénerőművekről más erőművekre való átállást. Mindezt ugyanakkor úgy kell elérni, hogy Szem előtt tartsuk a szociális igazságosságot, és ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a munkavállalók. Az Európai Bizottság jelen pillanatban gondolkodik arról, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen igazságos átállásra vonatkozó alapot, milyen, eszköz, milyen összeget kell rendelkezésére bocsátani, és milyen körülmények között lehet forrásokat igényelni belőle. Az elkövetkező hetekben a bizottság várja az Európai Parlament ez irányú ötleteit is. Megemlítem az EU Invest programot is, az európai befektetési bankok nagyon fontos szerepet játszhatnak majd ebben. Hogyan lehet közpénzeket és a magánszférában meglévő forrásokat is mozgósítani a cél érdekében? Ez a mai vita egy kiinduló pont az Európai Bizottság Green Deal-re vonatkozó. Von der Leyen asszony és Timmermans úr jegyezte javaslata egy alap lesz a további egyeztetésekhez. Biztos vagyok abban, hogy az előző parlament és az előző bizottság által meghatározott irányt folytatni tudjuk. Az irány marad, de a sebességet talán növelni tudjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a frakciók képviselői következnek. Először Delange asszony az Európai Néppárt képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Egyértelmű, hogy a klímaváltozás kezelése a legnagyobb kihívás napjainkban. Ahogy ez már elhangzott, ez az új bizottság egyik eh, prioritása is. Keresztény demokrataként én úgy gondolom, hogy nem a miénk ez a eh, planéta, meg kell őriznünk a következő nemzedékek számára. Ezért erkölcsi kötelességünk, hogy óvjuk eh, a Földet. Biztos vagyok abban, hogy azokat is fogjuk hallani, akik felemelt mutató ujjal azt mondják, hogy nincs semmi baj, és nincs szükség intézkedésekre. De mi pontosan elmondjuk, hogy mit kell tenni, hogy szigetelni kell a házakat, hogy egy Teslát kell vásárolni, akkor is, hogyha a hónap végére már nincs egy fillérünk se. Ezért az EPP úgy gondolja, hogy egy harmadik útra van szükség. Egy olyan útra, amely kezeli a klímaváltozást, de nem hagyja egyedül az embereket, és nem eh, pakol minden terhet azok vállára, akik eh, nagyon sebezhetők. Nem hagyhatunk senkit az út szélén. Az EPP-nek az a véleménye, hogy eh, nem csak, hogy egy európai klímatörvényre van szükség, hanem egy nagyon komoly ipari stratégiára is, hogy a legtisztább, a leginnovatívabb iparral rendelkezzünk, amely meg tudja őrizni a munkahelyeket a jövő generációi számára is. Amikor a fenntarthatóságról beszélünk, kedves kollégák, valóban ez környezetvédelmi kérdés, összefügg a klímaváltozással, de egyúttal ez társadalmi és gazdasági kérdés is. Erős iparra van szükség, hogy tudjuk teljesíteni a klímavállalásokat és hogyha az ipar jól működik, és ez ilyen intézkedéseket hozunk, ebben az EPP partner lesz. Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták és demokraták frakciója képviseletében Fritzon asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon komoly a helyzet. A nemzetközi klíma tanács, az ENSZ klíma tanácsa is leszögezte, hogy a párizsi klímacélok eléréséhez nem elég, amit eddig tettünk. Az EU kulcs szerepet játszik ebben, és nekünk szociáldemokratáknak kell élen járni, amikor egy klímaváltozás szempontjából intelligens társadalmat, gazdaságot akarunk létrehozni. A klíma és energiapolitikai keretek között intézkedésekre van szükség. Az emissziókereskedelem, az energiahatékonyság, a közlekedés bevonása az de ezek mind fontos célok, és világos mindenki számára, hogy a kibocsátást sokkal gyorsabban kell csökkenteni, mint amit a mai ambíciók jeleznek. A párizsi megállapodásból kiindulva politikai vezetést mi szociáldemokraták magunkra akarjuk váralni. Véleményünk szerint szükség van az átállásra, amely fenntartható, eh, környezeti, gazdasági, szociális eh, szempontból egyaránt. Eh, szerintünk ezt meg lehet tenni, az emissziót csökkenteni, és ekközben gazdasági növekedést is biztosítani, új munkahelyeket létrehozni. A munkaerőpiac változni fog, ebben is felelősségünk van a képzés, a továbbképzés, átképzés tovább is sok támogatást kell, hogy kapjon. És itt van a Green Deal. Szerintünk tehát lehetséges a céljainkat elérni. Én svéd vagyok. Ez egy olyan ország, ahol a szociáldemokrata kormány élen jár, a e, klímaváltozás elleni küzdelemben, és nagyon sok forrást e, fordít a célok elérésére. Biztos vagyok abban, hogy e, sikeresek leszünk, és Grétának és a fiataloknak elmondhatjuk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet komolyan gondoljuk. Köszönöm szépen a Renew Europe nevében. Rodriguez Ramos asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A frakcióm tudja, hogy senkit sem szabad hátrahagyni, és senki nem lehet mentes attól a klímaváltozással kapcsolatos tragédiától, katasztrófától, mi mindenkit érint, az összes országot, az összes kormányt, hogy egyértelmű, hogy már melegszik a föld, hogyha meg akarjuk ezt állítani, akkor valamit tennünk kell, mégpedig nagyon sürgősen, és valami nagyon hatékony dologgal kell előállnunk. Az emberek nagyon nagy szükség, nagyon nagy százaléka gondolja azt, hogy ez egy súlyos probléma, viszont csak a fiatalok gondolják azt, hogy ez egy igazi válság, hogy sürgősen kell tennünk valamit, ezért mennek a fiatalok minden pénteken az utcákra. Egyetlen bolygónk van, túlságosan sok erőforrást használunk azonban fel. És ne feledjük, hogy 98%-át annak, amit előállítunk, elpazaroljuk. Hogyan is lehetne racionalizálni ezt az előállítási rendet, ezt a termelési rendet? Erre lehet megoldás a körforgásos gazdaság. Biogazdaságra van szükség. Az összes természetes erőforrást védenünk kell, bármilyen módon állítunk is elő. Ne felejtjük, ahogy ilyen zöld körforgásokat kell kialakítani ott, ahol a polgáraink élnek illetve ki kell vonni a szenet a gazdaságba. Ez egy horizontális és globális módszer. Egy gondunk van, nincs egy olyan kötelező érvényű globális rendszer, ami kötelezővé tenné ezt. Ezért volt fontos a New Yorki csúcs. Az ENSZ azt mondta ezzel, hogy gyorsabb és kötelezőbb érvényű jogszabályokat szeretne kidolgozni. Az EU lépett is, a Green Deal-el állt elő, ez egy jó terv, de nagyon fontos az, hogy az összes tagállam részt vegyen ebben, ha ez nem történik meg, akkor nem lesznek jó eredmények. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a zöld frakció nevében Eichhout úr következik két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm mindenkinek, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést. Éghajlati és ökológiai válsághelyzet, ez a cím. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert őszintén szólva, önt hallgatva nem éreztem azt, hogy különösebben sürgető lenne ez a helyzet, ez a válsághelyzet, amiben vagyunk. És hát pontosan erről van szó, az Európai Bizottság arról beszél, hogy ilyen-olyan célokra van szükség, de hát ezekről már döntöttünk öt évvel ezelőtt. Időközben a tudomány előre haladt, Hogyha elolvassuk az összes tudományos jelentést, amely nap mint nap megjelenik, akkor láthatjuk, hogy milyen sürgető a helyzet. Ez a jövőnkről szól, de lehetőségekről is. Az európai kontinens számára itt ez a lehetőség, adott a lehetőség, hogy egy klímasemleges gazdaságot alakítsunk, és ezáltal új munkahelyeket is teremtsünk. A tudomány megállapodott, de a tanács még mindig küzd a klímasemlegességgel. Hát most azt mondják, lehet majd decemberben, több mint egy éve zajlik ez. Most ugyanazokkal a célokkal állunk a következő konferenciás startvonalához, mint amelyekről már megállapodtunk öt évvel ezelőtt. Nem ezt kérik tőlünk a polgárok. Többet kell tennünk, Világossá kell tenni, hogy mennyire sürgető a helyzet, és ezt nem csak a szavak szintjén, hanem a tettek szintjén is világossá kell tenni. Elvárom ezt a tanácstól, a bizottságtól, de a parlamenttől is, mert nagyon jó itt beszélni ezekről a témákról, meg vitázni, de a politikák terén a parlament sem teszi azt, amit várnak tőle, Jelen pillanatban beszélünk a mezőgazdasági reformról. Ez az ágazat egy fontos ágazat az éghajlatvédelem szempontjából is, de a kollégáknak mondom, hogy akkor tényleg tegyünk is valamit a mezőgazdasági reform révén, biztosítsuk azt, hogy ez a reform egy igazi zöld reform legyen, és ne arról szóljon, hogy megint csak a nagy gazdaságokat támogatjuk. És a, ami a kereskedelmet illeti, a kereskedelmi megállapodásainkat és a klíma védelem jegyébe állítsuk. Nagyon fontos, hogy megfelelően kezeljük ezt a kérdést, mert sürgető a helyzet, és sürgősen kell cselekedni. Köszönjük az ID frakció részéről. Szárdóna asszony következik egy perc. Köszönöm szépen. Ennek a plenárisnak az lesz a legfőbb témája, hogy itt egy éghajlat és ökológiai vészhelyzetről van szó, a baloldal döntött így régen, a baloldal másokkal foglalkozott, a munkavállalókkal, a szegényekkel. Én azt vártam volna a baloldalról, hogy szociális kérdésekről, vagy foglalkoztatási kérdésekről, vagy szegényekről szeretne beszélni, de lehet, hogy ezek a témák már nem divatosak. azok a fiatalok fogják nekünk diktálni a napirendet, akik minden pénteken kimennek az utcára. Én úgy gondolom, hogy ennek a, a mi kontinensüknek a klímaváltozással kapcsolatos célkitűzései megvalósíthatatlanok. Sokszor, ki, sokszor hibásak ezek az elképzelések, mert a termelésre káros hatással vannak. Mindenki szeretné védeni a környezetet, de nem lehet tovább elviselni azt, hogy, to, hogy környezeti adókat vetnek ki, hogy szlogeneket skandálnak. Szerintem nem ez jelenti a vészhelyzetet. Köszönöm. On behalf of the European Conservative and az Európai Konzervatívak és Reformisták frakciójának képviseletében Vondra kollégáj szó másfél percben. Köszönöm, elnök asszony! Mi konzervatívok vagyunk, ezért nyilvánvalóan át akarjuk tudni adni a földet a gyermekeinknek, nem rosszabb állapotban, mint ahogy megörököltük. Ugyanakkor azonban azt is el kell ismernünk, hogy ez a Green Deal nagyon sokba fog kerülni, és kárt okozhat a kis és közepes jövedelmű embereknek, a különösen sebezhető országoknak, és végül, de nem utolsó sorban haszontalan lehet, nem hoz eredményt, hogyha Kína, az USA és a többiek nem követnek minket. Ezért úgy gondolom, hogy jól meg kell tudni becsülni azt, hogy mit teszünk, mit tegyünk. Kell egy program arról, hogy mit tegyünk a kiszolgáltatottabb, szegényebb tagállamokkal, illetve a kisjövedelmű emberekkel. És végül, de nem utolsó sorban, nincs értelme gyorsabban teljesíteni a vállalásainkat, hogyha a többiek részéről eh, nincs ilyen törekvés. Van egy cseh eh, mondás, eh, ugye a pokol vezető út jó szándékkal van kikövezve. Macron elnök tett a apró intézkedéseket, és csak nagyon kis dolgokat csinált, és már is ott voltak a sárga mellényesek az utcán. Egy nagyon kockázatos forgatókönyv volt az, amit láttunk a tavaly évben. A GUE NGL frakció képviseletében egy percben Matthias asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon meglepő és frusztráló, újra ezt kell, hogy mondjam, hogy újra a klímaváltozásról vitatkozunk, hogy most csüsgetően tenni kell valamit, és eközben csak régi megoldásokról beszélünk, amelyek nem működtek, amelyekkel nem is tudtunk, amiket nem is kezdtünk el. Itt van a széndiokszid kibocsátás, Tudjuk, hogy mezőgazdaság és más ágazatok járulnak hozzá a kibocsátáshoz, és mégis nem történik semmi. Zöld gazdaság, ezt sokszor hallottuk, de hogyha nem valósul meg az energetikai átállás, hogyha nem alakul át környezetbarát, szociális termelés a, a gazdaság, Nos, ugyanazokat a szlógeneket halljuk, hogy itt a Föld, a planéta sorsáról, a jövő nemzedékeiről van szó. Nem beszélhetünk mindig csak a Green Dealről, ha nem történik semmi. Evi asszony következik. Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Én ezért értek azzal, amit Matthias és Eichhaut kollégák mondtak. Szerintem anakronikus, anakronikus dolog ilyen dologokról beszélni. Sajnos nem értük el azokat a, csönt, a csökkentéseket, amit el akartunk élni. Vészhelyzetről van szó. Én még egy témáról szeretnék beszélni, ez pedig a termőföld kérdése. Természetesen, hogyha a klímaváltozás ellen küzdünk, akkor a, akkor a termőtalál is beszélnünk kell. 10 centiméter mély termőföld létrehozásához több tízezer évre van szükség. Liguriában, Lombardiában eh, sajnos nagyon gyors a termőföld elvesztése. Eh, egész Európában gondot jelent ez a jelenség, eh, percenként több futball, futballpályányi termőföld tűnik el. Olaszországban is, Olaszországban is súlyos probléma ez, Franciaország, Spanyolország szintén érintettek. Tudom, hogy a bizottságnak van egy biológiai sokféleségről szóló stratégiája, és remélem, hogy ez a stratégia foglalkozik majd a termőföld védelmével is. Ne felejtjük, hogy a biológiai sokféleség negyede a termőföldhöz kötődik. 2030-ig mindenképpen fokozni kell a termőföld védelmét, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor súlyos következménye lehetnek. Holisztikus politikára van szükség, a monokultára, illetve az építési engedélyek féktelen kiadására oda kell figyelni. For a minute and half... Másfél percre most Weiss úrnak adok szót. Weiss asszonynak mondja az elnök, elnézést kérek, megváltozott menet közben a felszólalási lista. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégek! Köszönöm, hogy napirendre tűztük ezt a kérdést. Egy nagyon fontos, nagyon aktuális témáról van szó, hiszen nem sokára létrejön a European Green Deal. Fontos, hogy feltegyük a megfelelő kérdéseket, megtaláljuk a megfelelő válaszokat, és meghatározzuk a legmegfelelőbb eszközöket, mégpedig úgy, hogy ne vesszen el az európai versenyképesség, ne veszítsük el az európai munkahelyeket az éghajlati kihívásokat a hozzájuk kapcsolódó gazdasági és foglalkoztatási lehetőségek fényében kell látnunk. Fontos, hogy az Európai Unió megragadja ezeket a lehetőségeket, együttműködve a több mint 900 ezer KKV-val itt Európában, hiszen a KKV kékbezik a gazdaságunk gerincét. Minden társadalomban a legerősebb, legfontosabb izom a gazdaság, és meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió okosan, innovatív módon hatékonyan tudja használni a gazdasági izomzatát, csökkenteni tudja a széndiokszid kibocsátását, miközben növeli a gazdasági versenyképességét. Tulajdonképpen egy ajándék rejlik a e kihívás mögött. A néppárt legalábbis elogika mentén gondolkodik, és úgy gondolom, hogy az EU-nak is ennek megfelelően kellene alakítani a jövőt. Csak egy olyan Európai Unió lehet sikeres a zöld átállás terén, amely időközben meg tudja őrizni gazdasága versenyképességét is. Köszönöm, köszönöm. Jutaland asszony, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy kell cselekedniük, mint hogyha a házuk égne, ezt mondta Greta Thunberg, én ugyanezeket a szavakat intézem az Európai Bizottsághoz. Éghajlati vészhelyzet van. A kutatók, a tudósok egyik kutatást teszik közé a másik után, amely azt mondja, hogy sürgető a helyzet, és cselekvésre van szükség. Most a politikusokon a sor, hogy megtalálják a megoldást arra, hogy az éghajlatvédelem érdekében a gazdasági átállást hogyan hajtjuk végre. Mint ahogy a mondani szoktuk, az éjszakából, a sötétségből születik a nappal, a világosság. Úgy gondolom, e kihívás lehetővé teszi majd számunkra, hogy olyan vezetőkké váljunk, amelyre a világnak szüksége van, de ehhez konkrét intézkedésekre van szükség, és itt az Európai Uniónak különleges felelőssége van. A gazdasági és pénzügyi finanszírozásbeli lehetőségeket csak akkor tudjuk megteremteni, hogyha mi magunk állunk a gazdasági átállás élére és innovatívak leszünk, megteremtjük a szükséges zöld munkahelyeket, és ezáltal biztosítjuk, hogy Európa versenyelőnyel rendelkezzen. Számunkra, szociáldemokraták számára egyértelmű a helyzet. Rengeteg a lehetőség, de jóval ambiciózusabbnak, nagyra törőbbnek kell lennünk. Azt követeljük, hogy az Európai Unió 2030-ra nagyra törőbb célokat fogalmazzon meg, legalább 55%-os csökkentésre van szükség a ma érvényben lévő 40%-os cél helyett. Emellett le kell állítani azokat a támogatásokat is, amelyeket amelyekkel a foszilis energiahordozók kiaknázását segítjük elő, hiszen ezzel pontosan azon változás ellen dolgozunk, amelyet el szeretnénk élni. Emellett fontos az, hogy mindenki hozzájáruljon a változáshoz. Szörnyű, hogy vannak olyan szereplők, akiket egyelőre nem vontunk be. Be kell vonni a légiközlekedést, hiszen a légiközlekedés adja a kibocsátások 15%-át. Ennél jóval többre van szükség, éghajlati vészhelyzet van, de látnunk kell az ebben rejlő lehetőségeket is, abban az esetben, hogyha Európa vezető szerepet vállal. Sebo asszony. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégek, mindig egy dolog jut eszembe, amikor a vészhelyzetről, a klímaváltozással kapcsolatos vészhelyzetről van szó. Hajósok vagyunk, látjuk, hogy jön a vihar, de nem engedjük le a vitorlát. Ugyanez van velünk is, hónapok, évek óta látjuk, hogy jön a vihar, de nem engedjük le a vitorlát, nem csökkentjük le a sebességet sem. Nagyon sok tagállam 2050-re kitűzte a szén semlegességi célkitűzéseket, a bizottság is elkezdte ezt a kérdést prioritásként kezelni. Vannak tehát jó jelek, de hogyha a hajók sebességét lecsökkentenék, lecsökkentenénk, az hatalmas, dolg, hatalmas mennyiség energiát spórolnánk meg, vagy nem kéne például a középületeket túlfűteni, jó lenne, hogyha az üvegház hatást okozó gázok kibocsátása drasztikusan lecsökken, lecsökkenne most azonnaltól kezdve. Nincs vesztegetni való időnk, minden fél Celsius fok számít. New York, azban járt az Európai Parlament delegációja az ENSZ csúcson. Európának kell vezető szerepet játszani ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm. Zsáda úr, következik egy perc. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Vészhelyzetről beszélünk. Nem azért van vészhelyzet, mert diagnosztizálni kell a problémát, mindannyian tudjuk, hogy mi a diagnózis, azért van vészhelyzet, mert lépnünk kell. Lépnünk kell, azonnali cselekvésre van szükség. Öttinger úr elmondta, hogy a bizottság a köszönő bizottság hogyan gondolkodik erről, de szerintem mi nem járunk jó úton, nem azt tesszük, amit a Párizsi Egyezmény megkövetel minket, megkövetel tőlünk. Mi csak tovább növeljük a biológiai sokféleség elvesztését, nagyobb kibocsátást garantálunk, pedig, generálunk, pedig pont ennek az ellenkezőjére van szükség. Klimaticid politikáink vannak, nem szabad ezt így folytatni a szakpolitikáink megölik a biológiai sokféleséget. A bankokat megmenteni volt több milliárd eurónk. Több milliárd eurót a klímára nem tudunk fordítani. Én úgy gondolom, hogy a központi bank és a beruházási bank képes arra, hogy tegyen valamit, képes arra, hogy például segítsen az épületek szigetelésében. Kérem szépen, tehetünk valamit Európa javára, a klímaváltozás ellen, ehhez csupán politikai jó akaratra van szükség. Minute, madame. Köszönöm. Grisé asszony következik. Merci, madame le président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Mindannyian egyetértünk abban, hogy ökológiai vészhelyzetről van szó, és azt is tudjuk, hogy azonnal kell valamit tenni, mégpedig egy hatékony megoldással kell fellépnünk. Képtelenek vagyunk képtelenek vagyunk felállítani egy olyan zöld alapot, ami nem is olyan nagy pénzösszeggel rendelkezik, hogy erre a célra fordítsuk. Egyrészt az is prioritást, hogy rájöjjünk arra, hogy mi a, mi, hogyan alakult ki ez a probléma. Szerintem a demográfiai robbanás és kiváltó ok, másrészt pedig a termelés. Én úgy gondolom, hogy csak konkrét célokkal, jó diagnózissal, kisléptékű megoldásokkal csak így lehet megoldani ezt a problémát. Szalevszka, please. Szalevszka asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák, sajnálom, hogy ilyen kevesen vagyunk a teremben a gyermekek, a fiatalok, akik tüntetnek az utcákon, és azt hiszem, hogy azt várták tőlünk, hogy nagyon jó beszédeket tartsunk, lelkesek legyünk, konkrét terveket szőjünk, melyel pénzügyi támogatást kapnak a klímacélok az átállást segítő pénzügyi alapot létre kell hozni, ez a kiinduló pont kell, hogy legyen. Még nem állt föl a bizottság, a kollégium, de például Macron úrnak most már meg kell nevezni az új jelöltjét, hogy a, ne csak szlógenekről legyen szó, hanem valós lépésekről tárgyalhassunk az új bizottsággal. Timmermans úrtól megkérdeznénk, milyen lesz ez az új klímaterv, hogyan akar környezetelmi célokra támogatásokat adni, de nem kapunk válaszokat. Pedig nagyon fontos, hogy a környezetvédelmiben együtt cselekedjünk. Házakamp asszony következik, másfél perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Minden másodperc számít, amikor ég a ház. Hogy lehet, hogy már évek óta semmit mondó kompromisszumokról tanácskozunk, miközben körülöttünk ég az egész világ. A klímaválság milliárdokat, emberek, állatok és növények milliárdjait fenyegeti, és mindenképpen szükség van a klímavészhelyzet kihirdetésére. Minden fronton szükség van a cselekvésre. Hogyan lehet az, hogy Európa milliárdokat költ a klímát károsító támogatások formájában az állattenyésztésnek? Európában nagyon olcsó a hús. Az állattenyésztés, az állattartás az egész világon több üvegházhatású gáz bocsát ki, mint az összes autó, hajó, vonat és repülőgép. Hogyan lehet az, hogy a klímáért felelős biztos Timmermans továbbra sem ismeri el, hogy az állattartás van csökkenteni kellene az állatok számát. Hogyan akarjuk eh, elérni a klíma célokat, hogyha nem vonjuk be az állattartást? Eh, és eh, mm, a költségeket felére csökkenthetjük, hogyha kevesebb húst, halat és tejterméket ennénk, és több növényit, élelmiszert. Ez nem kellenek ehhez évek, bármik másodpercben elkezdhetjük ezt, hogy kevesebb húst, halat és tejterméket fogyasztunk, és mindenek előtt én továbbra is azt gondolom, hogy meg kell szüntetni az agrár támogatásokat. Másfél percet kap Roland úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi apokaliptikus következményekről beszélnek sokan, hogyha nem változtatjuk meg az életformánkat. Az 1988-as torontói csúcs találkozón ugyanilyen hangokat hallottunk, mint egyfajta atomháborúval fenyegettek. 2030-ig, hogyha nem teszünk valamit a föld felmelegedése ellen. A 70-es években a tudósok azt mondták, hogy egy új kis rövid jégkorszak küszöbén állunk, és akkor születtek meg különböző modellek, ezek akkor is rosszak voltak, és most is rosszak. Több a Melankovics ciklus és különböző antropogén riasztó fenyegetések születtek meg azóta. De nem veszik figyelembe az energetikai költségeket. A dekarbonizáció egyenlő az ipar leépítésével. Ezek a politikák a foszilis égető tüzelőanyagokból származó hatalmas adó bevételeket semmisítik meg, és helyett semmilyen adóbevétel nem lenne a közszolgáltatások finanszírozására. Egy tudatosan követik ezt a politikát kormányok. Half, Mrs. McGuinness, please. Másfél percre McGuinness asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, kollégák. Azt hiszem, megfeledkezünk arról, kedves kollégák, hogy a világban azért történnek dolgok. Az én választókerületemben például most tartottak egy éghajlatvédelmi továbbképzést az önkormányzati dolgozók számára. Emellett vannak olyan helyek, ahol a kiszolgáltatott társadalmi csoportoknak is segítenek a az otthonaik átalakításában, hogy éghajlatbarátabbakká váljanak. Tehát a világban történnek lépések, de nyilvánvalóan beszélni kell arról, hogy ezt a problémát hogyan oldjuk meg. Sokat mutogatunk egymásra, hogy ki mit tesz, ki mit nem tesz. Ebb, erre nem igazán van szükség. Nem szabad emellett éles válaszvonalakat húzni a különböző ágazatok közé. Ami a mezőgazdaságot illeti, ha a termelőket hibáztatjuk, és őket tesszük felelőse a problémákért, akkor nem várhatjuk tőlük, hogy hozzájáruljanak a megoldáshoz. A gazdák maguk is küzdenek ezzel a problémával, nem látják a megfelelő irányt, ezért segítenük, segítenünk kell nekik ebben. Itt van például az intelligens gazdálkodás és egyéb eszközök. Nyilvánvalóan egy klímabarátabb mezőgazdasági politikára van szükség, de az is fontos, hogy jobban kiemeljük azokat, akik tesznek is valamit, és látni kell azt, hogy az élelmiszer ellátási lánc nem működik jól, mert három nagyvállalat ellenőrzi például az élelmiszer, globális élelmiszer ellátás 70%-át. Hasonlókat láthatunk a kapcsolódó ágazatokban, és a rendszer nem működik. Először ezt kell helyre tennünk, mielőtt megoldanánk az éghajlatváltozás problémáját. Köszönöm. Köszönöm. Két percre most Bonafé asszonynak adok szót, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt kollégák, hogy ma éghajlat és ökológiai vészhajzat alakuljon ki, vagy mára ez kialakuljon, ahhoz több minden kellett. Az, utol, az utóbbi 50 évben egyértelműen nagyon megnőtt a hőmérséklet a világban, és mi egyre többször hallunk szélsőséges éghajlati jelenségekről. 1927-ben 2 milliárdan voltunk, most viszont 7 milliárdan lakunk a Földön, és nem sokára előjük a 10 milliárdot is. Hogyha szeretnénk megőrizni a jövő generációk számára a Földet és a környezetet, akkor azt gondolom, hogy valamit ki kéne találnunk, valamit tennünk, tennünk kéne, és az összes ágazatban át kell állni egy új termelési rendre. Azt kell megvédeni, amunk van. Ki kell állni a biológiai sokféleség mellett, de gondoljunk a tisztább energiára, a fenntartható mezőgazdaságra, arra, hogy a mobilitást hogyan kéne megoldani, hogyan lehet hatékonyabb infrastruktúrákat kidolgozni, hogyan lehet kevésbé szennyező közlekedési módokat támogatni. Nagyon fontos továbbá az is, hogy megfelelően képezzük az embereket, hogy meglegyen a képességük arra, hogy a technológiát továbbfejlesszék. Úgy gondolom, hogy például a hulladékok újra felhasználásával is sokat tehetünk, hiszen a hulladék is lehet természeti erőforrás, ezzel új munkahelyeket is teremthetünk. Hogyha nem csupán a levegőbe beszélünk, és nem csinálunk úgy, mint hogyha mint hogyha tennénk valamit, miközben semmit nem teszünk, akkor tényleg munkához kell látni, finanszírozni is kell von der Leyen asszony prioritásait, és úgy gondolom, hogy olyan költségvetésre van szükség, ami megfelel a kihívásnak. Michel Major, fizikai Nobel-díjas, arról beszélt, hogy ar- amikor arra kérdezték, hogy van e lehetnek még olyan bolygók a Földön, ahol lehet élni, ő erre azt mondta, először is a saját bolygókra kéne vigyázni, Szerintem azért van erre szó, erről szükség, mert ez jelenti a jövőt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben eh, Stefán úr következik. Elnök asszony, Ötinger biztos úr, minden alkalommal, amikor a parlamentben klímaváltozásról beszélünk, mindig fölnézek a galériára, nézem a fiatalokat, hiszen róluk beszélünk. És ma egy üzenetet szeretnék megfogalmazni. Az Európai Unió e, a klímaváltozás hatásainak az enyhítésében óriás, e, viszont törpe a klímához való alkalmazkodás tekintetében. A klímaváltozás itt van, zajlik, de olyan keveset teszünk, hogy alkalmazkodjunk a e, klíma, jövőbeni klímaváltozáshoz. Ezt megtehetjük, hogyha máshogy építkezünk, hogyha megakadázzuk a klímamigrációt, ha gátakat építenünk, hogy ne legyenek árvizek, hogyha erdőket telepítünk, vagyunk, eh, hogyha eh, zöld eh, kizöldülnek a háztetők. Nincs ellentmondás az enyhítés és az alkalmazkodás között. Franciaországban a házak szigetelésével csökkentették a üvegházhatású gázkibocsátásokat, de ezzel egyúttal alkalmazkodó intézkedést is tettek. A jelenlegi lmff csak a strukturális és beruházás alap 3%-át szennyi szánnák alkalmazkodásra. Ötinger úr, ennél sokkal többre van szükség. Köszönöm szépen. Egy percben Blossz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony biztos úr. A klímaváltozás nem természeti katasztrófa, nem, ezt az ember csinálja, és hibás politika eredménye. Hogy ez megváltozzon. Nos, szeptemberben 4,5 millióan mentek Európában az utcára. Köszönjük Fridays for Future, köszönjünk minden péntek, pénteket, amikor ins, minket inspirálva kimentek az utcára, és a tudományra hívjátok fel a figyelmet. Elég volt az így ugyanígy továbbból a teszetosszaságból. De eddig csak üres bejelentéseket hallottunk a bizottságtól. Ugyanakkor másfél milliárd eurót költenek a klímára káros gázprojektekre. Németországban a klímavédelmi csomag pedig szintén csak egy ilyen teszetosza intézkedés E, így nem lesz klímasemlegesség. A szociáldemokraták jó, szép, hogy ezt a vitát akarták, de nem elég vitát, vitatkozni, beszélni, végre tetteket akarunk látni. Thank you very much. Köszönjük szépen, egy percre Limer asszonynak adok szót, parancsoljon hogyha az itt összegyűlt éghajlatvédelmi neurotikusok állandóan éghajlati katasztrófáról beszélnek, akkor mindig az atmoszférában található széndiokszid szintre hivatkoznak az elmúlt 150 év tükrében. Ha ugyanis megnéznék, hogy hogyan alakult a széndiokszid szint a korábbi földtörténeti korokban, rájönnének, hogy akkoriban jóval magasabb volt a széndiokszid szint, és ami még rosszabb, hogy nincs közvetlen kapcsolat a széndiokszid szint és a hőfok között hogyha azt vesszük alapul, amit a zöldek állítanak, hogy egy 100 ppm-nyi széndiokszid növekedés, két foknyi hőmérséklet növekedést eredményez, akkor az azt jelentené, hogy a dinoszauruszok korában, amikor jóval magasabb volt a széndiokszid szint, akkor körülbelül 50 fok Celsiusszal magasabb kellett volna, hogy legyen a hőmérséklet. Jó, tudom, sok számot sorolok itt, ez nyilvánvalóan kívást jelent egyik másik politikus társam számára. Az éghajlatváltozás a természeti szabályoknak megfelelően zajlik, nem pedig egyfajta különleges folyamat. A szélmalomharcot az, éghajlat, az úgynevezett éghajlatváltozás ellen csak elveszíteni tudjuk. Köszönöm. Egy percben, Tercsúr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak alaposan meg kell vizsgálnunk, amit mindenki mond. Mindenki a tudományról beszél, de valójában science fictionről van szó. Itt különböző ideológiák hangzanak el, és senki nem a józanész alapján nyilvánul meg, és a nyelvezet is egyre kevésbé észszerű. Az ideológia és a radikalitás, radikalizmus válik uralkodóvá. Itt a cím a klímavészhelyzet, ami meglehetősen patetikusan hangzik, és egy új vallás alakul ki, és az emellett kardoskodók egyáltalán nem hallgatnak meg minket. Szerintem mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezek az új